Kedves kollégák, szeretettel üdvözlök mindenkit az ülésünk utolsó nyári szünet előtti szakaszán. Fontos téma szerepel a napi rendünkön, nevezetesen a lengyel elnökség egészségügyi politikai prioritásai nagyon nagy öröm számomra, hogy a lengyel illetékes minisztert, Éva Kopácsot itt üdvözölhetem. Üdvözöljük Önt, Ön az illetékes a országi egészségügyért, és a soros elnökség okán az Európai Unióban is Ön a felelőse ennek a fontos területnek. Üdvözöljük tehát itt a szakbizottságunkban a környezetvédelmi, éghajlatvédelmi és élelmiszerbiztonság, illetőleg egészségvédelemért is felelős szakbizottságban. Büszkék vagyunk arra, hogy a környezet ti kérdések mellett az egészségügyi kérdések is a mi kompetenciánkba tartoznak. Amikor eh, így döntöttek a, azok, akik felállították az illetékességet, akkor azt gondolták, hogy a környezeti károk egyben veszélyt jelentenek az egészségre is, így tehát a környezeti és egészségi vonatkozásokat érdemes egy bizottságban összefoglalni. Időközben az Európai Uniónak sokkal több a hatásköre, úgy gondolom, hogy a polgárok el is várják az Európai Uniótól, hogy ezen a területen tevékenyen lépjen fel, tehát a egészséget veszélyeztető faktorok megelőzésében, és a nagyobb betegségeket illetően, azok kutatását illetően kezdeményezéssel éljen, és a gyakorlati kérdésekben is aktív legyen, amelyek fontosak, ha az egészségről van szó, az egészség megőrzéséről. Itt a szakbizottságban különböző jogszabályokkal foglalkoztak, például a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem területén, és a, foglalkoztunk a vigilancia, tehát a gyógyszerek mellékhatásainak kérdésével is, az egészségügyi ellátás problémáival, és a nagy gyógyszer eh, csomag, amelyből az önök elnökségére is maradt egy darab. Itt vannak egyéb kérdések is. A külügyi bizottság mellett ez lenne tehát a második legnagyobb eh, bizottság, és itt van egy egészségügyi munkacsoport, azok a kollégák, akik korábban dolgoztak már ezzel a kérdéskörön, azok tehát szakértelemmel és elhivatottsággal is rendelkeznek az egészségügy területén. Ön a Orvostudományi Egyetemen tanult, örülünk, hogy itt van, és érdeklődéssel várjuk a lengyel elnökség programjának bemutatójáról tartott előadását, és utána kérdéseket fogunk feltenni, úgyhogy üdvözöljük, és megadom önnek a szót. Bardzo serdecznie dziękuję. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyek és urak. Nagy örömemre szolgál, hogy ma itt lehetek önök előtt, az Európai Parlament képviselői előtt, és beszámolhatok a lengyel elnökség egészségügyi prioritásairól. Számomra ez egy nagyon lényeges mozzanat, hiszen a Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Parlament szerepe megnőtt, és személyes tapasztalataim alapján is tudom, hogy eh, milyen kérdések foglalkoztatják polgárainkat az egészségügy területén. A lengyel soros elnökséggel új trió program indul. Ebben a keretben Lengyelországnak jut majd az a megtiszteltetés, hogy Dániával és Ciprussal együttműködhet. A prioritásaink célja az, hogy az európai polgárok egészsége javuljon, de emellett szeretnénk az európai szociális területen is haladást elérni, illetve a kockázati tényezők visszaszorításában. Az a szándékunk, hogy a tagállamok polgárai minőségi egészségügyi ellátást kapjanak. Három fő témába foglalkozunk majd, a nem fertőző betegségek, az egészséges öregedés, másodszor a betegségek határok nélkül, és harmadsorban pedig az innovációk és a jó gyakorlatok. Ezek a témák az előző elnökség munkájának a folytatását is Jelentik és a 2006-os Európai Tanácsi végkövetkeztetések tartalmának is megfelelnek, hiszen abban rögzítették az európai polgárok egészségügyi ellátásának alapelveit. Természetesen a Európa 2020-as stratégia keretein belül képzeljük el céljaink megvalósítását. Igen, tisztelt Európai Parlament, az egészségügy is a trió programjának része. Most két fő prioritást említenék az egészségügy területén, amelyel foglalkozni szeretnénk. Az egyik az, hogy az egészség ügyön belül ne legyenek akkora különbségek az európai országok között, a második pedig a neurodegeneratív betegségekkel való intenzív foglalkozás, mint például az Alzheimer-kór. Az első területen célunk az, hogy kevesebb különbség legyen az egészségügyi ellátásban az Európai Uniós országok között. Szeretnénk elérni, hogy minden európai polgár mindenhol hozzáférhessen az egészségügyi ellátáshoz, és tudjuk, hogy létezik egy dokumentált egyenlőtlenség a tagállamok között. Ezek egyes országokon belül is jelentkezhetnek. Pillanatnyilag az Európai Unióban a halálesetek 86%-a krónikus, nem fertőző betegségben halnak meg. Növekvő terhet jelent ez az egészségügyi költségvetésnek. A fertőző betegségekre áttérve, korábban ezek voltak az elhalálozások legfőbb oka. Azonban itt viszonylag nagy haladást értünk el, és az említett halálesetek csupán 2%-ának ezek az okai, de a nem fertőző betegségek, mint például a légúti megbetegedések, a tumorok, de például a cukorbetegség, vagy egyéb ilyen betegségek szorosan összefüggenek kockázati tényezőkkel. Említhetjük itt a túlzott alkoholfogyasztást, a dohányzást, vagy a rossz táplálkozási szokásokat, a mozgás hiányát. Fel kell lépnünk ezen különbségek ellen az egészségügy területén. Tudjuk, hogy a mostani intézkedéseink csupán később járnak eredménnyel. De tudjuk, hogy például a sport, a mozgás hiánya és a dohányzás egy rossz éles stílus következményei, amelyet meg kell változtatni. A dohányzás a legfőbb oka a korai elhalálozásnak. A nikotin az Európai Unióban körülbelül 650 ezer ember halálát okozza évente. Ezek 25%-a korán hal meg. Egy további tényező, amelyet említeni szeretnénk, az alkohol. A korai elhalálozások 13%-a köszönhető a túlzott alkoholfogyasztásnak. A túlzott alkoholfogyasztás emellett olyan következményekkel is jár, amelyek szociális, illetve egészségügyi jellegűek az egész társadalmat és az érintett családokat érintik. Éppen ezért szükséget látjuk annak, hogy a tagállamokkal jobb együttműködést szorgalmazzunk ezen a területen. Egy további probléma a közegészségügy területén, melynek leküzdés az egyik fő prioritásunk, az, hogy egyre több az európai polgárok körében a túlsúlyos polgár. Ez szinte járvány. Nagyon nyugtalanító a gyermekek és fiatalok elhízása. Száz elhízott ember, több százezer ember kapta meg ezt a problémát az elmúlt években. A túlsúly is elég gyakran korai elhalálozáshoz vezet, illetve olyan betegségekhez, amelyek a izomrendszer támadják meg, esetleg rákot okoznak, vagy emésztési zavarokhoz vezetnek, akár cukorbetegséghez. 17 millió fiatal európai szenved túlsúlytól. Ez nem csak orvosi probléma, hanem óriási gazdasági kihívás is. Hogyha látjuk, hogy a betegségek kezelése milyen sok pénzbe kerül, akkor látjuk a dolog gazdasági dimenzióját. Az Európai Unióban az egészségügyi ellátás nem egyenlő, és ez egy súlyos probléma az egészség számára. Éppen ezért az egyik prioritás az egyenlőtlenségek leküzdése lesz. Utalnék arra is, hogy mennyire fontos a megelőzés például a gyermekek légúti megbetegedéseinél. A krónikus és nem fertőző légúti megbetegedések nagyon gyakran okoznak betegséget a gyermekek körében. Az európai fiatalok 10-13, gyermekek 10-13 százalékát érinti ez. Természetesen az élet minőségre is kihatásra van ez. Hiszen a koncentrációs képesség csökken, a mozgás készség, negatívan befolyásolják a gyermekek növekedését. És ez a szociális életből történő kirekesztéshez vezethet. A légúti panaszok elég gyakran olyan következményekkel járnak, hogy krónikus tüdőbetegséget kapnak az érintettek, ami ismét keringési zavarokhoz vezethet. Ezek a megbetegedések korai halált okozhatnak, illetve különféle fogyatékosságot. Éppen ezért a gyermekek és fiatal korúak légúti megbetegedéseivel hangsúlyozottabban szeretnénk foglalkozni. Amennyiben sikerül a problémát megoldani, nagy haladást érhetünk el az érintett személyek számára. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most uh, arról szeretnék beszélni, hogy uh, a gyermekek uh, kommunikációs zavaraival is foglalkozzunk. Ezen kívül uh, hangsúlyozzuk az E egészségügyet is. Nagyon fontos az, hogy a gyermekek érzékszervei megfelelően működjenek. Itt a látásra, hallásra és beszédre gondolok, hiszen ezek a legfontosabb tényezők a kommunikációban. Ezen szervek diszfunkcióit szeretnénk korai felismerés segítségével megszüntetni, hiszen a korai felismerés sikeres rehabilitációhoz vezet. Évtizedek óta fáradozunk azon, hogy a látó és hallószervek megbetegedését időben diagnosztizáljuk. És ebben a tekintetben használhatjuk az elektronikus egészségügyet is, hiszen a gyermekeknek ez lehetővé tenni az egészséges fejlődést. A kommunikációs zavarok nagyon káros befolyással vannak a gyermekek társadalmi helyzetére. Tudjuk azt is, hogy milyen tevékenységek zajlottak európai szinten, ezen a területen belül az egészségügyön belül. A már említett három terület, tehát az egyenlőtlenségek csökkentése az egyik, és ennek különleges figyelmet szánunk. Szeretnénk a kutatást támogatni, szorgalmazni, intézményi hálózatot létrehozni, amely ezen jelenségek nyomon követésével foglalkozna. Emellett szeretnénk az együttműködést a tagállamok között szorgalmazni. Főleg a jó gyakorlatok, tapasztalatok cseréjéről van szó. Úgy gondoljuk, hogy a korai felismerés sokkal jobb életesélyeket ad majd a kisbetegeknek előnyei vannak ennek mindenképpen, és a gyermekek, fiatalok esélyei sokkal jobbak lesznek a társadalomban. Az egészséges öregedés már a gyermekkorban elkezdődik. A prioritásaink megvalósítását elősegíti majd számos szakértői konferencia, amelynek címe a kevesebb egyenlőtlenség Európában lesz. Novemberre 7-én és 8-án szervezzük meg ezt a szakértői konferenciát. A prioritások között szerepelnek az idősebbek egészségügyi ellátásnak problémája is. Itt is, mint már említettem, a agy megbetegedéseivel és a neurodegeneratív betegségekkel szeretnénk intenzívebben foglalkozni, mint például az Alzheimer kórral. Szeretnénk a tagállami politikákat is elősegíteni. Természetesen számos kihívással találkozunk ezen a területen is, hiszen egyre többen idősek és egyre többen megbetegednek a neurodegeneratív betegségekben. Különös figyelmet szeretnénk a agy megbetegedéseinek számni, illetve azt hangsúlyoznánk, hogy nagyon fontos átfogóan gondoskodni azokról az idősökről, akik ilyen megbetegedésekben szenvednek. Az Európai Unió már korábban elkezdte ezen betegségekkel való foglalkozását, és ezen a téren pedig várjuk az innovatív lépéseket. A prioritások megvalósítását itt is egy szakértői konferencia segíti elő, az agy, az öregedés első európai napja. Itt például a stroke-ról és az Alzheimerről szeretnénk beszélni. Ez a konferencia pedig Varsóban lesz november 18-án. Az informális miniszteri tanácskozás alatt Szopotban politikai párbeszédet kezdtünk a miniszterekkel. Két nappal korábban a, az a munkacsoport is felvette munkáját, amely a közegészségügyel foglalkozik. Itt egy végkövetkeztetés tervezet születik, a gyermekek kommunikációs zavarairól, és ez is, mint említettem, a soros elnökség egyik prioritása. Lengyelország javaslatokat szeretne tenni arra vonatkozóan is, hogy csökkenjenek az egyenlőtlenségek az Európai Unión belül. A nem fertőző légúti megbetegedésekről már szóltam. Most, hölgyeim és uraim, szeretném aláhúzni, hogy minden kérdésre nyitottak vagyunk, amely az önök számára lényeges lehet. Ezen kívül gyümölcsöző együttműködést szeretnénk kialakítani az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottság jogalkotási egy tekintetében is. A trió nevében Dalli biztoshoz fordulok, hogy gyorsítsa meg az úti terv munkálatait, hiszen az úti tervet együtt szeretnénk végrehajtani. Említettem prioritásainkat, azt szeretném még kihangsúlyozni, hogy a gyermekkori, korai betegség felismerés a legfontosabb előfeltétele az egészséges idősödésnek. Remélem, hogy mindenkinek, az egész európai lakosságnak hasznára válik majd az által említett prioritások együttese. Amiket elmondtam, nem csak történelmileg fontos, de most még egy tényt szeretnék említeni. Az egészségügy Európában a szolidaritás ügye. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, most szeretném megköszönni figyelmeket, és természetesen rendelkezésükre állok. Ja, äh, Köszönöm szépen, Kopács miniszter asszony, a lengyel elnökség prioritásairól szóló kezdeti bemutatóját. Nagyon tartalmas és nagyon érdekes volt az előadása valóban egy nagyon széleskörű programot láthatunk magunk előtt, amely már a gyermekkori egészségmegőrzés területén jelentős intézkedéseket irányoz elő, és így biztosítja az esélyt arra, hogy a felnövekvő gyerekek később aztán egészségesek maradjanak, és ez is mutatja, hogy gyermekkorban kezdődik az egészséges élet. És látjuk azokat a megelőző intézkedéseket is, amelyeket a függőségi betegségek, például a túlzott alkoholfogyasztás, a nikotinfüggőség, dohányzás területén szeretnének tenni. Ezzel kapcsolatban van egy bizottsági tervezet, és nagyon sok szor felmerül az a kérdés is, hogy az életmódunkkal vannak problémák, sokat ülünk, sokat eszünk, ez egy olyan terület, ahol többet kell tennünk, hiszen tulajdonképpen a mozgás a legolcsóbb módja annak, hogy elkerüljük a betegségeket és költségeket takarítsunk meg. Szólt egy sor más témáról is, amelyek fontosak számunkra, különösen ami az idősebb generációk megbetegedéseit illeti. Ez egy olyan téma, ami mindenhol Európában fontos, az időskori betegségek, hogyan tudjuk ezeket leküzdeni, és nagyon érdekes az a statisztika, hogy a betegségeknek csak a két százaléka a fertőző betegség jelenleg, száz évvel ezelőtt ez máshogy volt, azonban most már csak két százaléka például a rák, a diabétesz, tehát civilizációs betegségek azok, amelyek ma sújtanak minket főleg. Tudom, hogy a kollégák nagyon sok jó kérdéssel készültek, ezért el is kezdem a listát végigvenni. Péter Líze lesz az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt tanácsi elnök asszony, kicsit eh, csalódott vagyok, eh, de ez talán az idő múlása miatt van, talán nem vagyunk itt elegen. Szeretnék utalni arra, hogy a a lengyel plataformának a képviseletében hatan is jelen vannak, ez is mutatja, hogy nagyon is elkötelezetten dolgoznak a mi grémiumainkban. Egyébként ettől eltekintve sajnos jelenleg nem jó a jelenlét érdeklődése olvastam, hogy gyermek gyógyászattal foglalkozott korábbi életszakaszában. Éppen ezért nagyon jónak tartom, hogy erre most összpontosítanak. Szeretném utalni arra, hogy itt van egy frakciókon átívelő munkacsoport, ami a korai, koraszülöttekkel foglalkozik, és arra helyezi a hangsúlyt, hogy a lehető legjobb ellátást kapják a koraszülöttek Európában. Talán erről külön is beszélhetnénk majd. Két kérdésem lenne. a farmacsomag még nincsen lezárva, az elkövetkezendő hetekben várjuk az Európai Bizottság erre vonatkozó módosított javaslatát, illetve a betegtájékoztatásra vonatkozó módosított javaslatot. Szeretném kérni, hogy a parlament két eh, szándékát támogassa Tamásban. Egyik az, hogy a betegtájékoztató olvashatóbb legyen, és legyen egy drug fact box is hozzáfűzve, eh, ami gyakorlatilag röviden összefoglalva a legfontosabb információkat tartalmazza, jól elválasztva a hosszadalmas betegtájékoztatótól a csomagolásban hiszen nyilván nem várható el, hogy a betegtájékoztatót végigolvassák a betegek, és az adott esetben el is bizonytalanítja őket. Illetőleg azt is javasoltuk, hogy a gyógyszergyártó cégek által nyújtott tájékoztatástól függetlenül harmadik személyek, nemzeti hatóságok vagy más nem ipari szereplők is építsenek föl betegtájékoztató adatbázisokat egy másik eh, kérdéskörömben kérem az állásfoglalását. Állásfoglalását az az ellenszolgáltatás nélküli adományok kérdése. Tegnap eh, határoztuk el, hogy ezzel egy saját kezdeményező jelentés keretében fogunk foglalkozni. Nagyon jó megoldást találtunk a szerv adományozásra, eh, a spanyol elnökség is foglalkozott ezzel azonban ott nem voltak olyan jók az eredmények 2004-ben, időközben pedig a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és az e, alapjogi karta is, ahol azt olvashatjuk, hogy nem lehet kereskedelmi forgalom része az emberi test és annak e, bármely része. Tehát erre figyelnünk kell. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e már gondolataik, hogy a tanácsban hogyan lehetne ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Linett Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött ma ide. Nagyon fontos európai egészségügyi kérdéseket eh, emelt ki. Örülök annak, hogy beszélt a hosszú krónikus betegségekről is, és az ENSZ és eh, beszélt erről, sőt a szeptemberi plenáris ülésünkön lesz egy vita az ENSZ konferenciára való felkészülést, illetően örültem, hogy beszélt az agyi eredetű betegségekről is, ez nagyon sok esetben gond ez eh, a tagállamokban. Bizonyos fokú kutatás is folyik ezzel kapcsolatban. A kérdés, az persze az, hogy mit lehet tenni? Mert persze, hogy ezek nagy problémát jelentenek, de a következő kérdés az az, hogy az Európai Unió hozzáadott, milyen hozzáadott értéket képvisel ennek kapcsán. Mert nagyon sok elnökség volt, mióta már itt dolgozom, és mindenkinek volt egy fő témája, és utána megkérdezték, hogy mi lett mindebből, és gyakran csodást kelt az állampolgárok számára az, hogy nem gondolkozunk közösen. Azt mondjuk, hogy a egészség az nagyon fontos, viszont vannak olyan dolgok, amit nem tudunk megváltoztatni európai szinten. Van például a dohányzással kapcsolatos szabályozás, vagy az élelmiszer címkézése kapcsolatban is, viszont a tanács nem igazán elkötelezett. Azt látjuk, hogy az ipar lobbizik, a tanács nem annyira kemény, mint amennyire szeretnénk az egészségügy kapcsán. Vannak egészségügyi kérdések, viszont nem sikerül igazából megfelelően fellépnünk a politikák kapcsán. Vagy ha megnézzük a kap reformját az elkövetkező hónapokban, vagy a közös halászti politika áttekintését, kíváncsiak, hogy önök hogyan gondolkodnak az Európai Unióban. Az Európai Unió az Európai Uniónak mindenképpen az egészségügyi kérdéseket kell előtérbe helyeznie. Uh, Antonia. Köszönöm szépen. Antonia Pavanova. thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter asszony, itt ülök. Nagyra értékelem az ambiciózus programjukat, és megpróbálom röviden összefoglalni a mondandómat, nem szeretném megismételni azt, amit már előttem elmondtak. Említette azt, hogy van különbség az Európai Unió állampolgárainak egészségügyi állapotak között, és foglalkoztunk olyan témákkal az elmúlt hat hónapban, amit már több évtizedet tartanak, tehát ezek a különbözőségeket befolyásolják a gazdasági kérdések, a pénzügyi gazdasági válság is. Az lenne a kérdésem, hogy kívánnak-e vitát tartani az egészségügyi ellátórendszerek pénzügyi fenntarthatóságát illetően. Szinte minden tagállamban elkezdték csökkenteni és korlátozni a nemzeti egészségügyi költségvetéseket. Amennyire tudjuk, az egészségügyi biztos Dali úr nagyon elkötelezett, mint korábbi egészségügyi miniszter, és mindenképpen szeretne erről egy vitát látni, és szeretné garantálni a fenntarthatóságát az egészségügyi rendszereknek, és jó magas szintű ellátást szeretne az állampolgárok számára. Tehát önök mit gondolnak erről? Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon szép visszhang van itt ez egy technikai probléma, de nagyon érdekesen hangzik. Megduplázódik a hangunk. Még anélkül, hogy alkoholt innánk. Karin Kadenbach. Miniszterasszony, én is köszönöm, hogy már a gyermekkori betegség megelőzést prioritálják. Ahogy az elnök is említette, Európában az a szerencsés helyzetünk, hogy a halálozások 2%-a fertőző betegségekből ered. Azonban ezek a betegségek nem haltak ki. A siker annak köszönhető, hogy még néhány éve is nagyon erős oltási programok voltak Európában. Azonban Európában most oltási fáradtság jelentkezett, és 2010-ben már úgy gondoltuk, hogy bizonyos betegségek megszűntek. És Európában azonban azt látjuk, hogy ilyen betegségek nem szűntek meg, hanem mint a TBC is. Azt említette, vagy lehet, hogy a tolmácsolásban jött csak így át, hogy Európából eltűnnek a fertőző betegség. A magyar elnökség alatt volt egy nagyon érdekes magas szintű konferencia márciusban Budapesten, és erről a problémáról is szóltak azon a konferencián. Tehát arra kérném, hogy az immunizációra is helyezenek hangsúlyt. Nem lenne jó, hogyha ezt az évtizedes sikert most itt feladnánk azért, mert hamisan úgy gondoljuk, hogy biztonságban vagyunk. Köszönöm. Köszönöm, Boguslav Szanyik. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. Elnök úr, két kérdésem lenne. Amikor a számtalan tagállamban bevezetett új helyettesítő anyagokról volt szó, ugye ezek olyan anyagok, amelyek legálisan kerülnek a kereskedelmi forgalomba, tehát placebók, amelyek ugyanakkor halálesetekhez vezettek fiatalok körében. Lengyelország is foglalkozott ezzel a témával, és nagyon radikális álláspontot foglalt el, megpróbálta ezzel megoldani a problémát. A kérdésem az lenne, hogy tagállami szinten, tagállami szinten túl európai szinten is lesz-e esetleg valamilyen szabályozás, előrelépés ezen a téren? és nem csak ahogy Lengyelországban történt. A második kérdésem a nikotin függőség, a dohányzás függőség kérdésével függ össze. Itt van egy irányelv tervezet. Érdekes a tervezetben, hogy mit kell tartalmazni a cigaretta csomagolásának, a dohánytermék csomagolásának. A sajtóban támadás indult az ötlet ellen, jogszabályszerűtlenséggel vádolták a terveket. Mit gondol erről miniszter asszony? Tudjuk itt is a jogbiztonságot biztosítani, és megfelelő megoldást találni erre? Köszönöm szépen. Kriton Arsenis kap következőként szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm asszony szakbizottságunkban. Két kérdésem van és szeretném elmondani, hogy köszönöm a beszédét, nagyon élveztem. Az egyéni egészségre koncentrált, és éppen ezért szeretném a kérdésemet feltenni. Nagyon fontos volt számunkra itt a parlamentben az új élelmiszer jogalkodás, és a tanácsa voltak véleménykülönbségek is, mert mi a klónozott állatokból származó termékeket szeretnénk megtiltani. Nem akarjuk, hogy az ilyen állatok húsa a tányérunkra kerüljön. Szeretném megkérdezni a idevágó álláspontját. Nem tudom, hogy a tanács hogyan fog ehhez a kérdéshez állni majd. a határokon átnyúló egészségügyi irányelv is beszélt. Nagyon fontos az, hogy a terápiák határokon átnyúló módon is mindenki számára hozzáférhetők legyenek. Nagyon fontos az, hogy ez gazdaságos módon történjen, hiszen ez a gazdaságaink, nemzetgazdaságunk számára is lényeges. Köszönöm. Alois Péterle. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm, hogy ilyen ambiciózus célokat vázolt, és különösen azt szeretném megköszönni, hogy a megelőzésre koncentrálnak. És főleg a fiatalok esetében. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos stratégiai gondolkodás, hiszen egészséges embereket szeretnénk, hiszen csak is úgy tudjuk megőrizni az egészséget, hogyha egészségesen élünk, és korán észleljük a betegségeket. Az Európai Egészségügyi Stratégiában, amelyet itt ebben a házban fogadtunk el, azt jelentettük ki, hogy mindenhol egészségre van szükségünk, de mindjárt tudjuk, hogy a tag államainknak az egészségügyeikben problémáik vannak. Másrészt pedig a polgárok sokkal többet várnak el az államtól vagy az Európai Uniótól. De tudjuk, hogy a tagállamok nem lesznek képesek az állampolgáraik elvárásainak megfelelni. Ebben a tekintetben szeretném megemlíteni, hogy szólt a szolidaritásról. Szeretném elmondani, hogy mi történt velem, amikor találkoztam egy csoporttal, akik egészségesen akartak élni. Megkérdeztek, hogy kötelesek vagyunk a szolidaritásunkat kifejezni azok irányába, akik szándékosan nem egészségesen élnek, akik nem tartják be az egészséges élet szabályait? Mit gondol erről? Az egészségbiztosítók feladata lenne, hogy jobban figyeljenek erre a kérdésre? Tehát azok az emberek, akik az egészségükért dolgoznak, azok igazából milyen megítélés alá esnek? Úgy, ugyanaz, mint az autóvezető. Tehát, hogyha valaki egy évig nem okoz balesetet, akkor kevesebbet fizet a biztosítónak. Nem tudom, hogy ez egészségügyben megoldható-e. Szerintem elég sok célt érhetnénk el, amennyiben a civil társadalmat tudnánk támogatni. Most köszönöm szépen, és minden jót kívánok a feladatához. Thank you. Köszönöm szépen, nagyon érzékeny kérdés. Hogyha valaki egészségesen él, akkor jó pontokat kap a betegbiztosítónál. miniszter asszony majd választod. Edith Estrella. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter asszony, számomra is élvezet volt hallgatni a szavait. Nagyon fontos témákat említett, így például a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztásnak a negatív hatásai a túlsúly, az elhízás. Ezen kívül szólt annak a szükségességéről is, hogy gondoskodjunk arról, hogy már gyermekkorban eltanulja mindenki az egészséges életmódot. Én voltam a jelentéstevője ebben a szakbizottságban az egészségügy terén jelentkező egyenlőtlenségeknek ebben a jelentésben és a, abban foglalt jelent, javaslatokban azt állapítottuk meg, hogy az egyenlőtlenségek az egészségügyben már a gyerekkorban jelentkeznek, és az egész életutat végig kísérik, illetőleg eszkalálódhatnak, növekedhetnek. A kulturális különbségek, gazdasági tényezők, vagy az életvitelbeli különbözőségek miatt. Nyilvánvalóan ennek a költségvetési implikációi sem elhanyagolhatóak, hogyha nem teszünk ezek ellen, a hatások ellen valamit. Tehát a lehető legkorábban el kell kezdeni az egészségre való nevelést, ez a, adja a téma jelentőségét, a parlament már különböző javaslatokkal élt az általam készített jelentésben erre vonatkozóan. Kíváncsi lennék, hogy a lengyel elnökségnek szándékában áll-e bizonyos jelentőséget tulajdonítani e témának, és mit terveznek, hogy az egészségügybeli egyenlőtlenségeket megszüntessék. Elnök, köszönöm szépen. Két-három héttel ezelőtt az Európai gyógyszerügynökségnél voltunk Londonban, ott előkerült egy téma, nevezetesen az antibiotikum rezisztencia témája az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a antibiotikumok hiánya ezzel a témával is foglalkoznia kellene szerintünk a tanácsnak, ugyanis az elkövetkezendő években nagy problémát fog jelenteni. Ugyanis a legtöbb betegség ugyan nem fertőző, de a H1N1 esetén és más hasonló járványok esetén azt láthatjuk esetleg, hogy nagyon gyorsan megváltozik ez a helyzet. Tehát a fertőző betegségek esetén védelemre van szükségünk a fertőzés ellen, hogy ne alakuljon ki pandémia illetőleg fertőzési hullámok. Tehát ezek voltak a kérdések. Egy egész sor kérdés hangzott el. Hogyha választ szeretne ezekre adni, akkor szívesen hallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni, hogy itt vannak ma hiszen az önök számára ez az utolsó munkanap a nyári szünet előtt, és tudom, hogy milyen nehéz munkájuk van ebben a szakbizottságban is. Az egészségügy az egyik eh, legnehezebb téma. Tehát szeretném önöknek mindnyájuknak megköszönni, hogy ma itt vannak velem ezen az ülésen. Szeretném önöket megkérni, hogy eh, jöjjenek el az említett szakértői konferenciákra. Szeretném hallani a tanácsaikat, de akkor is örülök, hogyha nem adnak tanácsot, csak eljönnek és meghallgatják a konferenciákat. Természetesen eljuttatjuk önökhöz a meghívókat. A témák pontos címével. Tehát szeretném önöket meghívni. És megkérném önöket, hogy eh, tervezzenek be időt a konferenciáinkra is, a nyári szünet után. Nyilván hozzájárulnak önök is majd a konferenciák sikeréhez. Most talán nem a kérdések sorrendjében fogok válaszolni, hiszen számos kérdés összefügg egymással. Először is valamit mondanék, ami mindjárt számára nyilvánvaló, hogyha az Európai Parlamentben dolgozunk, vagy a Nemzeti Parlamentben egy egészségügyi bizottságban, hogyha orvosok vagyunk, akkor tudjuk, hogy semmi nem fontosabb, mint az egészség. Éppen ezért nagyon fontos, hogy elgondolkozunk azon, hogy eh, mennyit fáradoztunk, és mennyit kell még fáradoznunk annak érdekében, hogy eh, a polgárainknak meglegyen az az érzése, hogy eh, biztos egészségügyi ellátórendszerben élnek. A tagállamokban is, Európában is. Az egészségügyben meglévő különbségek nem csak abból erednek, hogy bizonyos országokban magasabb várható életkor, mint más országokban, hanem a különbségek eh, annak is köszönhetők, hogy például az én országomban, városomban, a szép Varsóban vannak olyan negyedek, ahol jó a fejlődés, ahol nincsen munkanélküliség, és a szomszéd városnegyedben a nők várható életkora 7 évvel alacsonyabb. Az ilyen különbségeket kell megszüntetnünk önökkel közösen. Hozzá kell eh, jutnunk a polgárainkhoz. Nem fenyegetnünk kell, hanem eh, tájékoztatni. Hiszen eh, elég gyakran a polgárok tájékozatlanok. Minél tájékozatlanabbak, annál kevésbé költenek az egészségük védelmére. Hogyha nem rendelkeznek ismeretekkel, nem tudják, hogy hogy lehet megelőzni betegségeket, nem rendelkeznek információkkal, oltóanyagokról. Az Európai Unióban, aki tájékozott, sokkal többet tud például az oltásokról. Tehát itt most nem, nem a kötelező oltásokról beszélek, hanem egyéb lehetséges oltásokról. Hiszen minél többről tudunk, annál jobb esélyeink vannak. Most védőoltásokról beszélek, amelyek bizonyos országokban kötelezőek is. A polgárainknak tehát szüksége van a megfelelő információkra. És, hogy az információk elérjék a polgárokat, annak érdekében garantálnunk kell, hogy az európai intézmények átláthatóan dolgoznak. Annak érdekében, hogy a termék biztonságot garantálják, és hogy a polgárok ezt tudják is. Ezen kívül az a véleményem, hogy az önök által említett információk természetesen a recept köteles gyógyszerekre is vonatkoznak. Itt pedig ellentmondás van. Miért? Azért, mert a határ néha nagyon képlékeny a reklám és az információ között. Számos európai ország a bizottság javaslata tekintetében különbözőképpen viselkedik. A tagállamok azt mondták az előzetes eszmecsere során, hogy például a gyógyszer hamisítványokról való tájékoztatás nagyon fontos. Erre majd még visszatérek. Az információknak eh, tartalmaznia kell a recept köteles gyógyszereket. Ezzel foglalkozni fogunk. Az elnökség alatt számos megbeszélést is előirányoztunk. Tehát egy jobb szöveget szeretnénk kidolgozni. Olyat, amilyet még nem terjesztettek elő. Azonban a vita fogja megmutatni, hogy a tagállamok milyen mértékben hajlandóak arra, hogy elfogadják a javasolt módosításokat. Hatékony együttműködést szorgalmazunk az Európai Parlamenttel, főleg az előadókkal és az árnyék előadókkal. Ez is nagyon lényeges lesz. Ezután az átültetések, szerv, adományozás. Az idén júliusban lesz Szopotban egy konferencia amelyet a lengyel elnökség szervez. Itt a szervát ültetésekről lesz szó. Tudjuk, hogy eh, egyre hosszabb a szervekre várók listája, de itt a gazdasági kérdésről is van szó. Mennyit kell tenni annak érdekében, hogy eh, az emberek új szervekhez jussanak és visszatérhessenek a munkavilágába, a társadalomba, új szervvel. Azt is elmondtuk, hogy nagyon lényeges az, hogy megfelelő információkkal jussunk el a polgárokhoz, olyan információkkal, amelyek arról is tájékoztatást adnak, hogy hogyan lehet szervet adományozni. Többször hangsúlyoztuk, hogy nagyon fontos a biztonságról gondoskodni ezen a téren. Nem csak a fogadók biztonságáról van szó, hanem a donorok biztonságáról is. Ez az egész ciklusra vonatkozik. Elsősorban arról van szó, hogy minden résztvevőnek minden fázisról eljuttassuk az információkat. Az információknak pedig az európai határokon nem szabad megállniuk a szervadományozás tekintetében. Nagyon fontos az, hogy normákat szabjunk meg az átültetés tekintetében. Ez az egészségügyi miniszterek érdeklődését is felkeltette, és hosszú órákat beszéltünk erről. Kölcsönös nyilatkozatok is születtek, hogy európai szinten támogatjuk egymást ezen a téren. És szeretném ezt most is megköszönni a miniszter kollégáimnak. Elmondhatom még, hogy a Szopoti szakértői konferencián, bocsánat, nem a Szopoti konferencia, hanem a Katowicei konferencián, amely októberben lesz, és erre is meghívom önöket, tehát itt a szakértői konferencián nem a jó gyakorlat, tehát a jó gyakorlatok cseréről lesz szó, az oktatásról, a megfigyelés, a nyomonkövetés témaköréről, a jó kezelésről, illetve az emberi sejtek és szervek jó felhasználásáról. Volt itt még egy kérdés. A neurodegeneratív betegségekről is, mint például az Alzheimer. Az elnökség alatt néhány politikai intézkedést is előirányzunk, hogy az Alzheimer kort visszaszorítsuk. Mindenek előtt arról kell gondoskodnunk, hogy mobilizáljuk a tudatosságot ezzel a betegséggel kapcsolatban. Emlékeztetni kell arra is, hogy az alzheimereseket ne rekeszik ki a társadalomból. Az elnökség azzal is foglalkozik majd, hogy támogassa nemzeti egészségpolitikákat. Odafigyelünk arra, hogy mi a neurodegeneratív betegségben szenvedők sorsa. De azt is fontos kijelenteni, hogy mi történik azokkal, akik nem betegek, de esetleg támogatásra tartanak igényt. Tehát mi a helyzet a pszichológiai segítséggel, a szociális segítséggel? Mi a helyzet azokkal, akik a betegekkel foglalkoznak, az alzheimeresekkel foglalkoznak? Olyan célokat szeretnék megvalósítani, amelyek az Európa 2020-as stratégiában szerepelnek. Úgy gondolom, hogy a lengyel elnökség kezdete lesz annak, hogy a stratégia céljait megvalósítsuk. Természetesen szeretnénk javítani az idősebbek ellátását is. Itt nem csak Alzheimerről van szó, hanem egyéb agyi betegségekről ahol lehetséges a gyógyszeres kezelés általi gyógyulás. Ebben az összefüggésben azt szeretnénk szorgalmazni, hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket önök is belefoglaltak az Európa 2020-as stratégiában. Elképzelhető, hogy a következő ügynökségnek is megfelelő motiváció lesz ez. Hogy a, az Európa 2020 valóság legyen. Remélhetőleg más valóság, mint csupán nyilatkozatok. Akkor az egészségügyi rendszerekről is volt itt egy kérdés. Ezzel a témával már foglalkoztunk. A magyar elnökség vége felé foglalkoztunk ezzel. Az egészségügyi rendszerek, ezt önök is ugyanúgy tudják, mint én, nem minden országban olyanok, hogy a polgároknak konkrét ajánlatokat lehet tenni. Garantált szolgáltatásokból tehát. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatásokért fizetni kell. Az Európai Unióban legyen egy dokumentum, amelyel megkaphatók az ellátás különböző formái. De az is nagyon fontos, hogy a rendszerek szuverenitását is tiszteletben tartsuk. És ezt a Lisszaboni szerződés meg is erősíti. Az én országomban az alkotmány garantálja azt, hogy mindenki egyenlő módon hozzáférhessen az egészségügyi ellátásokhoz. Ezen kívül költség intenzív terápiákat is tematizálunk, ami azt jelenti, hogy nézzük meg, hogy hogyan lehet lehetőleg gazdaságosabb módon betegségeket kikezelni. Fontos az, hogy olyan egészségügyi rendszerekre tudjunk támaszkodni, amelyeknek lehetséges anyagi szempontok alapján is a sikeres gyógyítás. Tehát ne legyenek alul finanszírozottak az ellátórendszerek. Tehát ne szenvedjenek, hogy halljanak meg emberek azért, mert az egészségügyi ellátásban nincsen elég pénz. És ez a gyermekekre is vonatkozik. A munkacsoport foglalkozik majd a különbségek kiegyenlítésével az egészségügy területén. Ez a munkacsoport a közegészségügyel is foglalkozik majd. Ez az, amelyik az irányító bizottságban is szerepet vállal dohányosok. Ez új, de igen. Tak toksyczne, że Aha, tehát a különféle szintetikus kábítószerek. Igen, tehát eh, itt is mindenképpen szükség van a terápiára és a pszichológiai kezelésre meg ki kell alakítani a megfelelő bánásmódot. Ismerős a probléma a különféle szintetikus kábítószerek esetében. Tehát, hogyha bizonyos anyagokat összekeverünk, akkor az nagyon káros hatásokkal járhat, és ezek ellen fel kell lépnünk. Még nincsen százszázalékos segítségnyújtás. Bizonyos hatóanyagok elleni fellépés létezik, az én országomban is. 250 embert regisztráltak az év elején, de az elmúlt hónapban már csak 5-6 ilyen eset volt ezekben a kórházi részlegekben. Gondoljunk arra, hogy az internet segítségével is terjednek ezek az anyagok. A határoknak itt már semmi szerepe nincs. Hogyha ezek a szerek beszerezhetők a szomszédos országban, akkor azok nálunk is megvannak. Önökhöz is fordulok, hogy próbáljanak megoldást találni a jelenség ellen. Azok, akik a fiataloknak ilyen anyagokat kínálnak, felelőtlenül viselkednek és elég gyakran jönnek eh, mérgezési tünetekkel a fiatalok, és nekik tényleg problémáik vannak. Van egy eh, lista, amelyen eh, hatóanyagok szerepelnek, amelyeket be lehetne tiltani, és pedig az európai kutatás eredményei alapján. Most nagyon intenzív információ cserét kell folytatnunk azokkal az országokkal, ahol ezek a pszichoaktív anyagok megjelennek és problémát okoznak. Minden kétséget kizáróan És mindenképpen folytatjuk Szopotban a megkezdett munkát, hogy sokkal hatékonyabban fellépjünk az új kábítószerek ellen. Tehát ez is nagyon fontos téma lesz az elnökség számára. Támogatni fogjuk a bizottság kezdeményezését is. A tanácsban pedig eh, információcserét szervezünk ezen új kábítószer hatóanyagok tulajdonságairól. Dohány. Számos probléma szabályoz, számos problémát szabályoz a 2001-es irányába a dohánypiacon. Hogyha most azt mondjuk, hogy járvány van a dohányjal kapcsolatban, akkor ez helyén való lehet, hiszen ez a járvány a 21. század egyik legnagyobb fenyegetése. Európai parlamenti képviselőként Nyilván hallották már azt az érvelést, hogyha bevezetjük a, az adót a dohányra, a jövedéki adót, akkor ez nyilván kihatása van a költségekre. De hogyha bevezetjük a jövedéki adót, akkor ennek a következménye az, hogy nő az illegális kereskedelem. De mi, akik itt ülünk, tudjuk, hogy az illegális kereskedelem és a csempészet nem szabad, hogy befolyásolják az egészségügyet. Ez ellen határozottan fel kell lépnünk. A WHO-val is együtt kell működnünk ennek érdekében. Ahogy tudják, ez egy nagyon sürgető téma. Úgy vélem, hogy nem sokára sikerül sikeresen fellépni a csempészés ellen és a hamisítás ellen. Azonban el kell mondanom azt is, hogy a dohány kérdése munkahelyekkel is összefügg, illetve jogalkotási munkával. Módosítani kell az irányelvet mindenképpen. De az ismereteket már most is hasznosíthatjuk, de egyre több új probléma merül fel. Tehát például itt van a fogyasztói magatartás. Kijelentetem, hogy amikor a ciprusi és dán kollégáimmal találkoztam, megkértük Dali biztost, hogy vázoljon nekünk egy úti tervet. Aminek pedig a dohányjal is az irányelvel illetve annak átdolgozásával is foglalkozni kellene. Nem zárul le lengyele, a lengyel elnökség alatt ez, de ahogy tudják, már beszéltem a trió prioritásairól is. És jó lenne, hogyha kiderülne, hogy az elkövetkezendő három elnökség alatt sikerülne átdolgozni az irányelvet. Powiedz na temat már csak arra a kérdésre kell, hogy választ adjak, hogy a civil társadalom ban nem lenne-e jó értelem, tehát nem lenne-e célszerű jobban támogatni a civil társadalom kezdeményezéseit a hatóság intézkedések helyett. Tehát támogatni azokat a polgárokat, akik különösen ügyelnek az egészségük megőrzésére. Itt valaki azt mondja, hogy őket különösen támogatni kellene. Nos, ezt alá tudom írni, ugyanis ma mindenki mindenki tudatában kell, hogy tartsa, hogy hogyan kell egészségesen élni, és hogyha az ember megbetegszik, akkor ugyan számíthat a magas színvonalú egészségügyi ellátásra, de ennek során is tudatában kell lennie annak, hogy annak költségeit a közösség viseli. Tehát rendelkezésre állnak az egyes tagállamokban az ellát szükséges eszközök, de hát a források azok korlátozottak, vannak ugyan hatékony eszközök, metódusok, de a pénzügyi források sohasem lesznek elegek. Tehát fontos, hogy az állami felelősségvállalás mellett a polgár is felelősséget vállaljon akkor, amikor egészségügyi szolgáltatásokat vesz igénybe. Az egészségtudatos polgár tehát saját maga is felelősséget vállal a saját egészségért. Ez lenne az én személyes véleményem. Ami tehát a civil társadalomnak a felelősséget illeti, fontos a civil felelősségvállalás, elkötelezettség, jó példával járhat mások előtt. Vannak olyan nem kormányzati szervezetek, amelyek elkötelezettek számtalan fontos területen, terjesztik a egészségtudatos ismereteket, egészségtudatos életmóddal kapcsolatos ismereteket, praktikákat, és felelősséggel megmutatják, hogyan lehet egy új generációt egészségtudatos életre nevelni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, megfizethetetlen az ilyen szervezeteknek a működés, és ezekre mindenképpen építenünk kell. És még egy valami, azt is kérdezték, hogy az újszerű élelmiszerekkel kapcsolatban mi az álláspontunk. Jelenleg ezekre európai szintű szabályozás vonatkozik. Egy európai parlamenti eh, rendelet értelmében, amely az újszerű élelmiszerekre és a különböző élelmiszer, anya, élelmiszer eh, adalékokra vonatkozik. 2008-ban az Európai Bizottság a tanácsnak benyújtott egy dokumentumot, amely az újszerű élelmiszerekre vonatkozó rendelettervezetet tartalmazott. Lengyelország a kormányának álláspontjával összhangban az elfogadást javasolta. A nanotechnológiákról egy másik rendelettervezet szólt, nevezetesen az élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó rendelet. Jelenleg folynak munkálatok, amelyek tárgya amely a fogyasztók élelmiszerekről való tiszélesítése. Ebbe a körbe tartozik a nanotechnológiákkal, nanoanyagokkal kapcsolatos tájékoztatás is, és folynak természetesen az újszerű élelmiszerekkel kapcsolatos jogszabályi kidolgozások is, amennyiben ezek az élelmiszerek nanotechnológiával készült anyagokat tartalmaznak. Megkaptuk tehát a bizottságnak a javaslatát és most láss, azt várjuk, hogy megtudjuk, mikor kerül ez a dokumentum nyilvánosságra, mikor nyújtják be. Én ezen a területen nem tudok úti tervet felmutatni, egy időrendet, hogy mit fogunk tenni az elnökségünk alatt, de azt garantálni tudom önöknek, hogyha a bizottságtól információkat kapunk, akkor azt pontosan meg fogjuk vizsgálni, és keményen fogunk dolgozni ezen a dosszién is. Úgy gondolom, mindenről szóltam, de jelezzék, ha elfelejtettem valamit. Elnök, köszönöm szépen, tanácsi elnök asszony, nagyon érdekes eszmecsere volt, ami számtalan kérdést érintett. Szárius Volszki kolléga is eh, ideért az eszmecsere utolsó részére, őt is érdekli, nyilván az egészség, ez nem kérdés, más dolgok mellett ebben a parlamentben ez, ez iránt is érdeklődik. Úgy gondolom, hogy nagyon is elkötelezetten, kompetensen válaszolt a kérdéseinkre, és jól láthatjuk, hogy jó kezekben van az egészségügy önöknél, és reméljük, hogy a lengyel tanácsi elnökség alatt is ugyanilyen gondosan bánnak ezzel a területen. Sok konferenciáról szólt, amelyek a amelyek az elnökség alatt megrendezésre kerülnek, és meghívta, ide a parla- meghívta ezekre a parlamenti képviselőket. Mi szeretnénk biztosítani az együttműködésünkről, a konstruktív együttműködésünkről, és reméljük, hogy sikeresek lesznek, mert az emberek valóban azt várják, hogy Európa számukra egy hozzáadott értéket, egy plusz hasznot hozzon, amikor az egészséges életről van szó. Hogyha az ember egy másik tagállamba megy dolgozni, nyaralni, akkor szeretné ugyanazt a védelmet élvezni, mint otthon. Vannak ezzel kapcsolatban is már projektek folyamatban, úgyhogy hát sok sikert kívánunk önnek, és reméljük, hogy majd újra látjuk önt a plenáris ülésen Strasbourgban, vagy akár itt a szakbizottságban. Köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani azt, hogy eh, amikor ide jöttem, akkor attól tartottam, hogy üres lesz a terem, mert a legutóbbi miniszter ezt kevesebbet látott. Szeretnék köszönetet mondani a kérdéseikért. Köszönöm szépen mindazt a sok üzenetet, amit átadtak, és még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, tisztelt elnök úr. És ez az, hogy az Európai Unió, ez az Európai Parlament képviselői nagyon szorosan együtt fognak működni velem remélhetőleg az európai állampolgárok egészsége érdekében. Köszönöm szépen, és viszontlátásra! Der Ich bin Ich bin noch da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 So, wir haben äh, zwei... Kettő darab ügy van. A 25-ös napirani pont az egyik, Péter Líze ügye az egyik. Ah, ja. Ja, und du bist die zweite, Linda. Ja. És te leszel a második, Linda. Kettes a tied. Peter Liese hat das Thema Mobile Phone. Tehát van egy környezetvédelmi jogszabályok, másik pedig a mobiltelefonok használatával kapcsolatos kérdés. Linda McEwen először is a végrehajtást fel szeretnénk venni, utána pedig a mobil lokkal kapcsolatos dolgot is, nekem el kell mennem, tehát nem lesz ez hosszú, nem lesz hosszú, tehát akkor először jön a végrehajtással kapcsolatos dolog, és szerintem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 Przechodzimy do punktu 24. Jak... Nos, akkor a következő szeretném elmondani, nem sokan vannak itt most a francia kollégák közül, mert a nemzeti ünnepük van ma. A francia kollégáknak és munkatársaiknak a lehető legjobbak kívánom július 11 alkalmából. 24-es napirendi pont az európai környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása. KKV-k. A, ez a téma. Brakkelát úr kapja meg a szót. Który jest reprezentantem komisji. Proszę bardzo, panie Brakkel. Öné a szó, uram, tessék. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Björn Hanson vagyok, a Környezetvédelmi Főigazgatóság vegyi anyagokkal foglalkozó osztályról érkeztem, a reach kapcsolatban válaszolnék önöknek. Un instant, s'il vous Trzy czy cztery? Trzy. Trzy. Pytanie pani... Lindy Magdalena. odpowiada brak Meidena. Écoutez, c'est la, c'est la question 3. C'est M. Braclan qui devait répondre. Braclan úrnak kellene a hármas kérdésre válaszolni, amit Linda meg eventett fel. KKV-k a rossz irányelv értelmében. Braclan úr, itt van-e? Euh, euh, Esetlegesen, akkor megadnám önnek a szót. Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A beszélségokkal kapcsolatos korlátozás az elektronikus berendezésekben Erről van szó. A végrehajtás a legfontosabb, és a bizottság ítélt azzal, hogy ez a legfontosabb a kkv számára is, és ezért teljes mértékben támogatást kell kapniuk adminisztratív szempontból. A bizottság támogatja a végrehajtást, illetve az irányelv foganatosítását, és főként a kivételekre helyezik a hangsúlyt, és gyakran megkérdezett kérdésekre, és ezért kell plusz információkkal ellátni a KKV-kat. A bizottság kapcsolatban áll az ipar képviselőivel, rendszeres a kapcsolat, és általánosságban az elektronikus berendezések készítőit tájékoztatjuk az új követelményekről, és ha jól tudom, Linda meg Evan is adta kapcsolatot a környezetvédelmi főigazgatóság munkatársaival. hogy néhány esetben tudományos vagy technikai szempontból a veszélyes anyagok helyettesítése az elektronos berendezésekben nem megvalósítható, ezért nagyon fontos az, hogy legyenek kivételek, illetve mentesítések. Úgy gondolom, hogy elég egyértelmű az, és elég fontos az, hogyha kétségek vannak a végrehajtással kapcsolatban, hogy egyes rendelkezések is jelentenek, akkor kellenek a kivételek is. A kivételeket az elektronikus uh, iparág alapján uh, hozzák létre, és bizonyos specifikus uh, elemek esetében. Hogyha megnézzük eh, az átdolgozott eh, jogszabályt, amit eh, július 1-én adtak közre, akkor azt láthatják, hogy számos kivétel van felsorolva a hármas függelékben, néha egészen specifikusan. Ugyanakkor, mivel eléggé komplexek ezek a technikai kérdések, és nagyon nagy a hatája a kivételeknek, nem lehet a kivételeket mindig megadni, főként akkor, hogyha ez az eredeti ö, alkalmazástól nagy mértékben ö, különbözik, például a ö, nagyobb termékek esetében. Vannak ö, olyan esetek, amiket a bíróság tud jóváhagyni, a bizottság támogatja a beadványokat ebben az értelemben. A bizottság már jelezte, hogy a bizottság is új plusz kivételeket volt igényelni. Tehát igaz az, hogy egy rendkívül bonyolult irányelvről van szó. Az az eset, amit a képviselő felvetett ebben az esetben, a bizottság nem tudott pontos választ adni a definíció teljes hatáját illetően, mert rendkívül fontos termékkategóriáról van szó, de de ez mindig attól függ, hogy milyen specifikus mentességet kér az adott vállalat. Köszönöm szépen, Linda McEwen, egy kiegészítő kérdést. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, miről is van szó. Hogyha egy vállalat nem tudhatja azt, hogy a kivétel vonatkozik-e a termékére, vagy nem. Ami engem aggaszt, az, az hogy senki nem tud nekik választ adni, és a bizottság sem tudott nekem választ adni arra, hogy most kivételt képez ez a termék, vagy nem, és az Onkó intézet sem, amely a bizottság szemmel dolgozik. Tehát egyértelmű lenne az, hogy jogalkotóként egyetemű jogszabát kell alkotni. Először azt mondták, hogy ez egy kis vállalat. Azt mondták, hogy keresen egy ügyvédet ez a vállalat, és nézzék meg, hogy kivételt kapnak-e vagy nem, utána pedig pereskedjenek. Ez nem igazán jó, hogyha jogokkal így foglalkozunk. Egyeteműnek kell lenni a vállalatok számára, hogy milyen termékeket fed le a jogszabály, és melyeket nem. És az, és az intézet is azt mondta, hogy az egyéni vállalatoknak hajlandóak fizetni, a bizet, nem, nem, nem, fezet, nem segítenek a vállalatoknak, mert a bizottság nem ezek fizeti őket. Tehát nem igazán tudjuk, hogy ki segít ezeknek a vállalatoknak. Nem hiszem, hogy meg tudjuk ezt ma oldani, de nem igazán kaptam kielégítő választ, és nem igazán kielégítő az se számomra, hogyha képviselőként azt mondom valakinek, hogy hát próbálják meg ön, a kockázat. A jogszabálynak olyanak kell lennie, ami nem vezet vitához. Hogyha mi nem tudjuk, hogy mi a helyzet, akkor ők hogyan tudhatnák. Tehát szeretném, hogyha a bizottság jobban megvizsgálná ezt, elgondolkodna azon, hogy mit jelent az, hogyha egy KKV-ként üzemel valami, és mit jelent az számunkra, hogyha nem felé őket egy adott jogszabály. Szeretne válaszolni, Breckland úr? Szeretném elmondani azt, hogy jó magam is ügyvéd vagyok, és egyetértek, és valóban a vállalatoknak tudniuk kellene azt, hogy mi is a rájuk vonatkozó jogszabály. Talán a termelői az előállítói, gyártói szervezetekkel kellene tárgyalni, ebben az esetben megpróbálunk pozitív eh, megoldást találni a kivételen keresztül. Nem optimális ez a megoldás, ebben igaza van. Nagyon sok még a teendő jogszabály esetében, de mindenképpen egy megoldást kell találni. Tudom, hogy más eh, előállítók ezt a fajta megközelítést jónak tartják. Köszönöm takim razie przechodzimy do kolejnego pytania. Köszönöm szépen. Következő kérdés. Karin Kadenbach itt van körünkben. És az ő kérdése a tagállami végrehajtásra vonatkozik. Nem tudom, hogy tényleg ez az, ezt nekem ezt írták ide. Hát öné a szó, Breckland úr, ismételtem. Tessék. Kádámbach asszony tette fel a kérdést, ön pedig válaszol rá. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. El kell mondjam, hogy uh, a környezetvédelmi főigazgatóságon osztályvezető vagyok, és foglalkozok a végrehajtással. Meg kell vizsgálni azt, hogy miért vannak problémák a környezetvédelmi szabályok végrehajtásával, és mit tesz az Európai Unió. Ha jól tudom, nincsen áttekintő tanulmány a bizottság részéről ezt illetően, vannak általános megjegyzések a, az irányítással kapcsolatos fehér könyvben, illetve az EU jogszabálynak végrehajtásáról szóló fehér könyvben. Személyes tapasztalatomból azt mondhatom, hogy vannak bizonyos kritériumok, amelyek eh, meghatározzák a nehéz végrehajtást. A környezetvédelmi jog főként az irányelvekre eh, támaszkodik, tehát a tagállamoknak, a régionális hatóságoknak kell ezt átültetniük. Másodszorban a környezetvédelmi szabályok, jogszabályok eléggé decentralizáltak, és a szerződés is ezt mondja, nem federális szinten történnek, nem regionális szinten történik, hanem városi önkormányzati szinten történik ez. Harmadsorban pozitív kötelezettségről is beszélünk, fel kell építeni dolgokat, tehát nagyon sok minden kötődik az infrastruktúrához, és ehhez pénz kell. Tehát ez egy specifikus pont a környezetvédelmi jogszabályok szempontjából, például a belső piacban inkább negatív kötelezettségek vannak, nem tesznek bizonyos dolgokat. Itt viszont infrastruktúrát kell teremteni, és ezt nem lehet két héten belül létrehozni. Ha megnézzük a brüsszeli helyzetet, itt is tíz évben került képíteni bizonyos infrastruktúrákat, erre is gondolni kell. Negyedsorban sok tagállam esetében az EU környezet védelmi jogszabályi voltak az elsők, amik ilyenfajta kötelezettséget írtak elő. Sok tagállam esetében azt jelentette, hogy a nulláról kezdett kezdeni. Tehát nagyon sok tényező magyarázza azt, hogy miért ilyen bonyolult a végrehajtás. Vannak általános problémák is, amelyek nem kötődnek a környezetvédelemhez, például a kapacitás hiánya, nincs megfelelő közigazgatási forrás, nincs meg a tudás, vagy nincs meg a tudás az EU környezetvédelmi jogáról. Tehát számos probléma van, és ahogy önök is tudják, a biztosan szeretne egy közleményt kiadni az EU környezetvédelmi jogának végrehajtásáról. Ő úgy gondolja, hogy a végrehajtás a biodiverzitással és a forráshatékossággal együtt a három legfontosabb prioritás, és van egy dokumentum is, amely megvizsgálja azt, hogy miért nem megről a végrehajtás, és ebben lesznek majd ajánlások is. Ezen kívül Nemrégiben, július 5-én volt egy konferencia, ahol különböző ötleteket gyűjtöttünk, az EU, az Európai Parlament képviselői is ott voltak. Megnéztük azt, hogy lehetne információt adni az állampolgároknak, foglalkoztunk a tagállami struktúrák kezelésével, és, és itt ismételten visszatérünk a különböző iránytási szintekhez, a regionális finanszírozáshoz, az igazságügyhez való hozzáférés, ez gyakran eh, nem megfelelő a tagállamokban, és ezért a panaszok a bizottsághoz érkeznek be. Időközben, amit megpróbálunk tenni, az az, hogy megpróbálunk a lehető legegyüttműködőbbek lenni a tagállamokkal. Például a múltban, amikor volt egy irányelv, amit elfogadtak a tanács és a parlament részéről, akkor a tagállamokat egyedül hagyták, és két-három év múlva a bizottság hirtelen rájött arra, hogy nem hajtották végre a jogszabályt, és elkezdték a szabálysértési eljárást. A főigazgatóságunkon megpróbálunk sokkal produktívabbaknak lenni, segítünk a végrehajtásban, van egy ilyenfajta lista, hogy mit kell megtenni, és ahol nincsenek átültetési problémák, ott lehetnek különböző workshopok, ki lehet cserélni a tapasztalatokat. Nagyon sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy javítani lehessen a végrehajtást. Ahogy mondtam, lesz egy dokumentum, amit majd közread a biztosom, és lesznek ebben gyakorlati elgondolások is, hogy hogyan lehetne jobban átültetni ezt a fajta jogot. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen! Most pedig eh, Karin Kaldenbach tehát felkiegészítő kérdést. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy összehasonlító tanulmányra van szükség, hiszen nincs értelme a legjobb környezetvédelmi jogalkotásnak sem, hogyha hasonló okokból a tagállamok néha nem hajtják ezt végre. Tehát nagyon fontos az alap, meg kell vizsgálni azt, hogy az ön által említett infrastruktúra az megvan-e, ha, hiszen azt hallhatjuk, hogy mindig csak egy ilyen kis résztekről van szó, a teljes képet soha nem kapjuk meg, ezért egy ilyenfajta tanulmány hasznos lehetne. A második kérésem az az lenne, hogy az hogy az ötös kérdésnek a feltételét én, én átvenném, és szeretném, hogy erre is kapnék választ. Köszönöm szépen. az írországi falura vonatkozó kérdés. pani Nessa Tehát akkor itt a tőzegre vonatkozó kérdést is Kádenbach asszony támogatja, és most kérném a bizottság képviselőjét, hogy a tőzegre kapcsolatban válaszoljon. Köszönöm szépen! Igen, az én egységem felelős ezért. A tőzeg kinyerésről van szó Írországban, és ez a helység egy Natura 2000-es hely, és itt a Natura 2000-es tőzeg lápból történő kinyerésről van szó. Az ír kormányt 2011. január végén felszólítottuk, és az új kormány pedig prioritásként bánik a kérdéssel, egy tőzek tanácsot is létrehoztak, pénzügyi kompenzációt is felkínáltak a tőzek tulajdonosoknak, hogy ne rombolják szét a védett életteret. Itt a jelenlegi fázisban úgy gondoljunk, hogy mégis többet kellene lépni az ír kormánynak, hiszen nem vagyunk teljesen elégedettek azzal, hogy itt 56 helyről tiltották meg a tőzek kinyerést, a bizottság pedig június 16-án fogadott el egy véleményt. Az ír hatóságok július 16-áig nyújthatják be válaszokat, jövő hétig. Itt egy hónap, és nem két hónap a határidő, így a bizottság is gyorsabban haladhat a következő lépések irányába. Azt mondom, hogy pillanatnyilag az az információnk, hogy az 56 helyszínen a tőzegnyerés megszűnt, Összesen 200 helyszín van, de természetesen folytatjuk a helyzet megfelelé, megfigyelését, és várjuk az írhatóságok válaszát. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Czy to jest wystarczająca odpowiedź? Tak. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen a választ. Megfelelt? Igen. Akkor köszönöm, hogy eljött hozzánk igazgató úr. Ezzel ezt a pontot is lezárjuk, és a többi kérdés nem aktuális, mert nincsenek itt a kollégák. Köszönjük, hogy eljött, hogy megválaszolja a kérdésenket. Örülök, örülök, hogyha kérdéseket kaphatok, nem kapok. Azért jönnek ide a bizottság képviselői, hogy választ adjanak a kérdésekre. Örülök, ha válaszolhat. tutaj była kwestia kolegi Lize, który... Akkor most Líze kolléga kérdése, hogyha egyetértenek. Ha a kollégák egyetértenek, akkor kérném, hogy a bizottság foglaljon állást a mobiltelefonokkal kapcsolatban, hogy utána hogyan haladunk tovább, az számomra mindegy, de mi Linda McEvennel abban állapodtam meg, hogy, hogy ez lesz a menetrend. Ugye ma vissza kell jutnunk még a választók körzeteinkbe. Jó, akkor azt javaslom, hogy térjünk vissza Líze úr kérdésre azután, miután a többi kérdést megválaszoltuk. Hogyha Líze úr szóbeli választ igénylő kérdés, amely a rákos megbetegedések és a mobil készülékek közötti kapcsolat javaslatot illeti. A bizottság részéről Henning úr van itt. Parancsoljon, megadom a szót. Parancsoljon, megadom a szót önnek. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehet, lehetőséget, hogy válaszolhatok a kérdésre, amelyet Líze úr tett fel és kollégája Zéber úr. Uh, Itt uh, nagyon érdekes számunkra ez, hiszen 2011. május 31-e óta a Nemzetközi Rák Kutató Intézet, a WHO egyik szerve bizonyos frekvenciákat, mágneses mezőket bemért, és ezeket elképzelhető, hogy rákkeltő hatással bírnak. A IARC, a Nemzetközi Rákutató Ügynökség készítette ezt a tanulmányt, mi pedig a létező tudományos bizonyítékokat szeretnénk megvizsgálni. És a tudományos bizonyítékok beszerzéséig még várnunk kell. A végleges osztályozás érdekében született egy jelentés, és a mobiltelefonok krónikus használóinál találtak rákra utató jeleket. Azonban ez nem volt olyan nagy számú bizonyíték, hogy megállapíthassuk, hogy a mobiltelefonok frekvenciája rákeltő lehet. Az egység ből a kollégáim részt vettek ezen a vitán, és elmondhatjuk, hogy tudományos ellentmondások vannak. Úgy tudom, hogy nem született még kötelező érvényű megállapítás. A kiértékelt adatok alapján nem lehet tudományos bizonyítékokat szerezni abban a tekintetben, hogy a mobiltelefonok használata növeli a rák kockázatát. A mobiltelefonok mellett megvizsgáltuk a földi relé állomásokat is, de nem találtunk azoknál sem annyi bizonyítékot. A tagállamok felelősek azért, hogy az elektromágneses sugárzástól védjék a polgáraikat. Az Európai Unió felelőssége a közegészségügy területén korlátozott, a tagállamoknak pedig közvetlen eszközei vannak, hogy a polgárok kitettségét az elektronikus mezőknek csökkentsék. Ebben a kontextusban szeretnék elmondani, hogy 1999-ben a bizottság javasolt bizonyos kitettségi limiteket, és megkérte a tanácsot, hogy szerezzen egy, egy írjon egy ajánlást a tagállamoknak, hogy hogyan tudja a lakosság elektromágneses mezőknek való kitettségét csökkenteni. És természetesen a mobiltelefonok is ide tartoznak. Itt nem kötelező érvényű ajánlásokról van szó és ez eh, nyilvánvalóan a tagállamok kompetenciája. Mit csinál most a bizottság? A bizottság természetesen nem ül ölbetett kézzel, és javasolja a tagállamoknak, hogy lépjenek tovább. Rendszeresen vizsgáljuk a tudományos kutatások eredményeit, hogy eh, milyen hatása lehet a mobiltelefonoknak, eh, illetve egyéb jelenségeknek a közegészségügyre. Pillanatnyilag határértékeket szabtunk meg a ajánlásunkban, ahogy említettem, 1999 per 519-es ajánlásunk ez. Az elektromágneses mezők a Tudományos Bizottságunk 2009-ben vizsgálta meg, és tudományos bizonyíték akkor sem született arra, hogy meg kellene változtatni a kitettségi határértékeket. A bizottság már a 2011. május 31-i időpont előtt is tudományos vitát szeretett volna szervezni az elektromágneses mezőkkel szeretünk volna foglalkozni, illetve azon azok összefüggéseivel. Ez novemberben kerül megszervezésre. Ezen a konferencián a eh, tudományos eszmecsere zajlik majd az elektromágneses mezők emberek egészségre gyakorolt hatásáról. Próbálunk bizonyos hidakat verni. 2011 végén, a konferencia után, a konferencia eredménye ismeretében a bizottság újra felkéri a tudományos bizottságot, hogy a konferencia és a tudományos kutatások eredményei értelmében vizsgálja meg az elektromágneses mezők hatásait újra, és nem csak a rákkeltő hatását. Három elemről szólnék, amelyel a bizottság foglalkozik. Az első. Megvizsgáljuk, hogy mennyire adekvátak még a 99-es kitettségi határértékek. Ezen kívül döntünk, hogy szükségesek-e további kutatások annak érdekében, hogy megvizsgáljuk újra a helyzetet. A bizottság a múltban és a jövőben is finanszíroz kutatóprojekteket a keretprogramon belül, hogy eh, a tudományos ismeretek eh, aktuálisak legyenek. Végezetül pedig a bizottság folyt párbeszédet folytat az érintettekkel, hogy megalapítsuk, hogy a lobby csoportok milyen hatást gyakorolhatnak a helyzetre. Most azzal is foglalkozunk, hogy hogyan tudjuk a közvéleményt jobban tájékoztatni arról a politikáról, amelyet ezen a téren támogatunk. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Peter Lize. Köszönöm szépen, Lize úr. Köszönöm szépen, először is szeretnék bocsánatot kérni, mert el, el kell távoznom hamarosan, és el kell érnem a vonatot. Úgyhogy eh, bocsánatot kérek az udvariatlanságért. Csak egy kérdésem lenne a bizottsághoz, az, hogy vegye komolyan továbbra is ezt a témát. Az én tapasztalatom az, miután ismerem a tudományos eh, felismeréseket is, hogy itt van egy probléma, még akkor is, hogyha itt még ellentétesek a tudományos vélemények, az biztos, hogy van összefüggés. Csak az a kérdés, hogy milyen szoros az összefüggés, és azt kell megnézni, mik a veszélyek, hogyan kell kinézni a prevenció stratégiáknak. Hogyha itt vitatkozunk, a gén, a, a, vitatkozunk a génmódosított szervezetekről, vagy a dioxinról, ahol Tudjuk ugye, hogy veszélyes ez az anyag, csak nem tudjuk, hogy milyenek a, a dózisok. Itt már nagyon alacsony dózisok ról van szó, hogy a elfogadott tudományos vélemény szerint nem feltétlen kell veszélyekkel számolni az egészség számára, de hát az elektromágneses sugárzás és a mobiltelefonok esetében és a, a rákos tumorok esetében mindenképpen abból kell kiindulni, hogy van összefüggés, hogy ez mennyire súlyos, ezt még ki kell dolgozni, de úgy gondolom, hogy a téma megérdemli azt, hogy még egyszer napirendre vegyük, akkor, amikor talán több kolléga is jelen van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ami Köszönöm szépen a bizottsági magyarázatokat, és most pedig áttérünk a következő pontra. Az illetékes kolléga nincsen jelen, Görling asszony. Nem tudom, hogy helyette más szeretne-e mondani valamit ezzel kapcsolatban, vagy pedig később visszatérünk rá. Ponieważ pani Grostet jest usprawiedliwiona. Grostet asszony a nemzeti ünnep miatt maradt távol, esetleg később, majd máskor visszatérhetünk tehát erre a kérdésre. Ale ponieważ jest dyrektor Hansen, to bardzo proszę. Tekintettel arra azonban, hogy az igazgató úr mégiscsak itt van, akkor talán mégis foglalkozhatnánk a kérdéssel, még ha később vissza is térünk majd rá. Hogyha a kérdést megfogalmazó képviselő is jelen van. Well, I'm, I'm, I'm, I won't press the point. Nem, nem erőltetem nem tudom, hogy eh, akarják hallani a kollégák a, a választ, de hát, hogyha már itt van a bizottság, eljött az ülésre, és nem kap ö, eh, lehetőséget, hogy válaszoljon, hát mindig nehéz, nehezek ezek az ülések. Nagyon értékesek ezek az ülések, de hát hát ez már eléggé a végén van a hosszú, nehéz munkanapoknak. De, de, de, hát ez van, ez a ütemtervünk. Hát igen, ez így működik. Dziękuję w takim razie. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy eh, a halasztás lenne a tanácsos. Úgy gondolom, hogy ezt el kell halasztanunk, ezt a pontot. Merci. Alors, euh,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 Nous attendons les représentants de la Commission pour le point 26. Nos, akkor megvárjuk a bizottság képviselőjét a 26-os napi ponttal kapcsolatban. Hát, 15 perc szünet. És visszajövünk 15 perc múlva, hogyha itt lesz a bizottság képviselője. Eh, nous pouvons... Eh, Nos, elkezdhetjük, mert eh, a bizottság képviselője Hobson úr itt van. Alors nous passons au point 26, projet d'accord volontaire devant être conclu. És rátérünk az ecodesign irányelvre és arra, hogy hogyan lehetne növelni az energiahatékonyságát a komplex digitális dekódereknek, és ezeknek a hatástanulmányát hogyan lehetne javítani. Bizottságtól hallunk egy közleményt Hobson úr részéről, aki az energiahatékonysági főigazgatóság igazgatója. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szép napot mindenkinek! Önkéntes megállapodásról van szó, amit az ecodesign irányelv értelmében kötünk. Ez az irányelv lehetővé teszi azt, hogy az önkéntes megállapodásokat elfogadják, úgy, mint érvényes alternatívát az irányelvvel szemben. Ezek nagy, ezeknek nagy mértékű környezetvédelmi ambíciót kell mutatniuk, illetve azt is be kell mutatniuk, hogy olcsóbban és gyorsabban el lehet velük érni a politikai célkötözéseket, hogyha ne, meg tudják ezeket valósítani, akkor ezt kell előtérbe, előnybe részesíteni. Ezeknek átláthatóságra, illetve az ambíció szintjére kell, hogy koncentráljanak. Az, hogy ilyenfajta önkéntes megállapodásokat alkalmazunk, ennek az az oka, hogy ezek egyszerűbbek, mint az irányelv, de maga a folyamat, vagyis az, hogy ezeket megkössük és támogassuk, ezeknek a magyarázata nagyon részletes az ekodizájn irányelvben, és eh, itt nyomon kell követni a tagállamok részéről, és be kell bizonyítani azt, hogy ennek hozzáadott értéke van bármikor, amikor ezek nem sikeresek, akkor a bizottságnak megvan a joga arra, hogy a kötelező vagy irányelvet alkalmazza. Az önkéntes megállapodások esetében már elfogadtuk a legelsőt. Komplex termékekről van szó, amiről senki nem hallott, de mindenki rendelkezik ezzel. Ez egy ilyen digitális TV dekóder, ebből nagyon sokat adtak el, több mint az, az elmúlt évben az Európai Unióban, és eh, hogyha ezek teljesen nő, akkor két, megkétszereződik az atromos eh, felhasználás. Tehát kb. annyi energiát használnak, mint egy kisebb eh, hűtőgép. Három oka van annak, amiért itt önirányításra van szükség önkéntes alapon először is. Ezeknek a digikódereknek az energiahasználata nem a dizájntól függ, hanem attól, hogy a tévészolgatók irányítják ezeket, működtetik ezeket, és a javítási potenciált nem lehet létrehozni enélkül, hogy a szolgáltatókat ne kapcsolnánk bele ebbe. Másodszorban nagyon gyors mértében fejlődnek ezek a berendezések, és így sokkal jobb egy rugalmasabb megközelítést alkalmazni. Halmacsorban pedig a legtöbb ilyen dekóder esetében könnyebb a monitorozás. A hatástanulmány, amit elküldtünk márciusban az önkéntes megállapodással együtt, ez arra jutott, hogy ez a megállapodás ugyanolyan fajta energiamettakarítást eredményez, mint amit az irányelvvel el lehetne érni, sőt, hamar be lehet ezt vele érni, és ez teljesíti az irányelv 8-as függelékének előírásait, ami az átláthatósághoz, illetve a civil társadalom bevonását jelenti, és nem csak, hogy középtávon nagyobb javítást lehet elérni 2015-ig, hanem ezt úgy tudjuk elérni, hogyha önökkel, az iparággal együtt dolgozunk. Tudom, hogy eh, gyakran vannak aggályok az önkéntes megállapodásokkal kapcsolatban, de ebben az esetben nem egy teljes vakrepülés az ipar számára. Ebben a hónapban ér véget az első önkéntes megállapodás. Két hónapon belül adatokat kell szolgáltatni a kötelezettségvállalásról egy független értékelőnek. Ezt a jelentést már össze meg fogjuk vitatni, ahol egy fórumon, ahol számos szerepvállaló részt vesz a tagállamokból, és az első következeteseket akkor le lehet vonni. Nagyon szépen köszönöm. Szeretne valaki a kollégek közül hozzászólni? Wypada mi tylko zakończyć dzisiejsze posiedzenie. Akkor a mai ülést berekeztem. Mindenkinek kellemes nyaralást kívánok. A következő ülések szeptember 8-án 15 órakor és szeptember 12-én 19 óra 15-kor Strasbourgban kezdődnek. Köszönöm figyelmüket, és szeptemberben találkozunk.